Tisztelt képviselő! Megkezdeném akkor a ma délutáni ülésünket, ez az utolsó napi rendi pontunk, ez a globális gazdasági kormányzás, Hökmárk úr a jelentéstevő, itt vannak az árnyék jelentéstevők is a fő frakciókból, úgyhogy szerintem akkor kezdjük is el a munkát. Hökmárk úr, öné a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy lehetőségünk nyílik erre a vitára. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a módosító javaslatokért. Az értékelésem a következő, politikai szempontból kifejezetten egyszerű lesz kompromisszumra jutni a bekezdések alapján. Az én szándékom a következő. Június 27-én lesz egy meghallgatás. Igyekszem elérni, hogy a kompromisszumokról vitát tudjunk folytatni a legfontosabb bekezdésekkel kapcsolatban, az árnyék jelentéstevőkkel, hogy a szeptemberi szakbizottsági ülést előkészítsük, októberben lesz a plenáris szavazás. Ami a különböző módosításokat illeti, az a struktúra a következő. Hogyha globális együttműködésre, globális vitára, globális keretre van szükség, ez az, amit globális kormányzásnak hívunk. Itt van a G20, amely fontos struktúra, fontos intézmény, a 20, világ 20 legnagyobb gazdaságát csoportosítja. Ez ön meghatározó intézmény, de van egy sor más globális struktúra a feltörekvő országok, a BRIC országok, aztán a G7 és a G8, mint régebbi struktúrák. Mindannyian látjuk, hogy a G20 nagyon fontos, ezek az informális struktúrák kifejezetten fontosak, és a globális kormányzásról tavaly volt már vita a té- ebben a témában ebben a formációban, hogyan kezeljük a válságot, és hogyan lehet globális szinten új szabályokat létrehozni. A G20-ak gyengeségét is láttuk, az átláthatóság hiányát, az elszámoltathatóság hiányát, az egyetemesség hiányát, illetve a végrehajtás hiányát. Ezért a jelentésemben arról beszéltem, hogy hogy főleg a G20-akra kell koncentrálnunk, de más regionális struktúrákra is, és ezeket a struktúrákat kell az IMF-fel összekapcsolni, amely létező struktúra, amely elszámolható, átlátható, bár ezen lehet javítani, de ennek az intézménynek, a, tehát az IMF-nek megvannak az eszközei a megbízható és hiteles végrehajtásra is. A legtöbb módosítási javaslattal kapcsolatban eh, látom azt, hogy eh, Ezeknek nagy része a különböző struktúrákkal, ezeknek a súlyozásával, a kiegyenlítésével foglalkozik, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a struktúrát követve kompromisszumokra fogunk tudni jutni. Új szövetségekre van szükség, ahhoz, hogy mindenkinek a kívánságait kielégítsük. Kluna asszony, Csumuszó úr, Gulár asszony módosító javaslatainak nagy részét egyszerűen vagy elfogadom, plusz jelet írok mellé, vagy pedig a kompromisszumokba foglalom ezeket be. Lamberts úr, egyes dolgokban nem értünk egyet, de ezt meg kell majd vitatni. Nyilván önt ez nem lepi meg, engem sem lep meg, de hát ilyen az élet. Az 57-est és a 22-es módosítását el tudom fogadni, a többit pedig majd megvitatjuk. Perez asszony is benyújtott módosítójavaslatokat, javaslatokat, de ezek közül egyeseket el, tudok, el tudom fogadni annak biztosítása érdekében, hogy tényleg széles körül legyen az egyetértés a bizottságban. A fő bekezdésekkel kapcsolatban nagyon fontos a négyes, amely az IMF-fel foglalkozik, illetve a valutával. Nos tehát, Ezekről a valutákról van szó, ez, ezeknek a konvertibilitásáról és a kínai problémáról. Hogyha azt akarják, hogy a, kínai, a kínaiak azt akarják, hogy az ő valutáik is a Special Drawing Rights-ba tartozzon bele, akkor ezt ugye majd meg kell vitatni. Hogyha ezt el tudjuk érni, és meg tudunk egyezni a kínai, kínaiakkal, akkor ez nagy előrelépés. Ami az egyéb strukturális témákat illeti, és az IMF fet illeti, ezt majd megvitatjuk. Azt gondolom, hogy a legtöbb módosító javaslattal kapcsolatban elmondhatom, hogy itt van egyrészt, itt vannak az informális struktúrák, főleg a G20-ak és egyéb klaszterek, de emellett biztosítani kell a stabilitást, a, hi- a hitelességet úgy, hogy ezt, ezeket az informális struktúrákat az IMF-hez kapcsoljuk, és erről kell vitat, vitát folytatni az árnyék jelentéstevőkkel. Perez asszony, már elmondtam, hogy a módosító javaslatainak, javaslatai közül kettőt biztos, hogy el tudok fogadni. Nagyon örülök annak, hogy ezt elmondhatom, mert ez nem mindig van eh, így. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy először is köszönetet mondanék a jelentéstevőnek, Gunnar Höckmarknak a jelentését, ugyanis ez az első tervezet nagyon jó alapot jelent, amire építhetünk, és legalábbis a lényeg ott van, ezt sikerült megvalósítania, és azt hiszem, hogy a továbbiakban pedig a kompromisszumokat megvitathatjuk, és ez pedig egy nagyon erős határozott jelentésé teszi ezt a szöveget. Bevezetésképpen azt kell mondanunk, hogy a világ a valódi globalizáció nagyon nagy előrelépéseket, sőt ugrásokat tett az elmúlt egy-két évtizedben. És a feltörekvő országokat hozzásegítette azért ahhoz, hogy erősé váljanak ennek az ugrásnak az eredményeként. Azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a tényt sem, hogy volt egy pénzügyi válság, ez nem régiben történt, még a mi időnkben, ezután pedig egy hatalmas recesszió következett, amelyetnek hatásait még mindig szenvedjük, és még mindig nem látjuk valójában globálisan a fényt az alagút végén. Jól lehet, egyes fejlődő országok feltörekvő országokká váltak, azonban mások pedig egyre szegényebbé váltak. Tehát az egyenlőség hiányának mm, erősödése valósult meg így módon, és ezt nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Valójában azt gondolom, hogy eh, ahogy Hökmár úr is mondta, intézményi felállásokkal kell szembenéznünk, és aztán vannak ehhez kapcsolódó kérdések az intézményi kérdéseket, a globális döntéshozatali kérdéseket kezelnünk kell. És nyilvánvalóan döntenünk kell arról is, hogy milyen kormányzást, milyen döntéshozatalt akarunk. Létezik a G20, akarjuk-e, hogy megváltozzon, jöjjön-e létre egy másfajta ENSZ például, vagy legyen egy klub, egy nagyobb klub, ahogyan most működik, ahol a legerősebb országok képviseltetve vannak, aztán ott vannak a BRIC országok, de sajnálatos módon a kis országoknak nincsen hangjuk, nincsen szavú képviseletük. Ez is egy fontos aspektus. Aztán pedig mennyire kellenek szervezetnek lennie. Az a tény, hogy a döntéshozatal konszenzussal történik, a csúcs találkozók után folyton homályos sajtóközleményeket teszünk közé, amelyek egyáltalán nem bocsátkoznak részletekbe, és semmiféle nyomonkövetés nincsen arról, hogy az eldöntötteket valóban elvégezték-e, vagy sem. A G20-nak mi a szerepe szemben mondjuk a nemzetközi ügynökségekkel, mint például a Nemzetközi Valuta Alap, a WTO vagy a Világbank? Ezek a nemzetközi intézmények és a G20 kapcsolatát kell vizsgálnunk. Aztán akarjuk-e, hogy a G20 rendelkezzen egy erős titkársággal? Hogyha megnézzük a weboldalokat, akkor azt láthatjuk, hogy a nemzetközi szervezetek nagy részét sokkal jobban támogatják, viszont a G20 tulajdonképpen semmilyennel nem rendelkezik. Aztán a második fontos intézményi aspektus az az EU szerepe, illetve annak egységes hangja. Nagyon fontos, hogy ezt pótoljuk, ugyanis jelen pillanatban nem rendelkezünk ezzel a nemzetközi gazdasági térségben. Egyes vélemények nagyon erőteljesek, azonban nem sikerül ezeket megfelelően képviselni. Ezért tehát a jelentésben külön ki kell térnünk arra, hogy az EU-nak legyen egy erőteljes és egységes hangja. Aztán számos kérdés merül fel, a legnagyobb az az, ami az EU-ban is felmerült, ez az egyensúly hiány, az egyenlőtlenség. Ennek mi az oka? Az, hogy egyrésztről van többlet, túl sok megtakarítás, nagyon kevés kereslet, illetve fogyasztás, a túloldalon pedig ott vannak a deficites országok, túl nagy a fogyasztás, viszont nagyon kevés a megtakarítás, a beruházás. Szimetriát akarunk globális szinten és EU szinten is. Ahhoz, hogy az egyiket fölemeljük, a másikat le kell engednünk, tehát egy kicsit egyes területeken csökkenteni kell a keresletet, máshol viszont növelni. Ez mondjuk a Kína-USA példáját érinti, illetve az EU-t a másik oldalon. Aztán pedig ott vannak a valutár devizár folyamok, ezeket átláthatóan szeretnénk megvalósítani, hogy ne alakuljon ki tisztességtelen versenyhelyzet. egy új nemzetközi monetáris rendszert akarunk, amely hatékonyabb, mint a jelenlegi. Szeretnénk látni, látni egészen pontosan, hogy a különleges lehívási jogoknak milyen szerepet kell játszaniuk. A dollár legyen a továbbiakban is egy megtakarítási nemzetközi valuta, illetve a szilárd, határozott pénzügyi szabályozást akarunk-e, úgy a számviteli szabványok területén, és nyilvánvalóan nem akarjuk, hogy önkényesen döntsenek egyes pénzügyi intézmények. Biztos, hogy eh, nem maradunk téma nélkül, nagyon sok kérdés van, ezekkel foglalkoznunk kell, ugyanis a világ nyilvánvalóan megérdemli, hogy sokkal jobb intézményi felállás valósuljon meg, illetve döntéshozatali folyamat. És nagyon várom a vitát a jelentéstevővel, illetve a többi árnyék jelentéstevővel. Biztos, hogy nagyon jó jelentés lesz ennek a munkának az eredménye. Köszönöm. Elnök úr, mikrofon nélkül. Muchas gracias, señor presidente. Nagyon köszönöm, elnök úr. Angolul fogok szólni mert azon angolul dolgozom jelentéstevőként. Először is szeretnék köszönetet mondani Hökmárk úrnak a jelentésért. Nem voltam itt az előadásán az előbb, ezért szeretném most elmondani, hogy véleményem szerint kiegyensúlyozott, jól átgondolt jelentésről van szó. Szerintem nagyon komolyan figyelembe kell vennünk a válsággal foglalkozó szakbizottság véleményét, amikor ezt a jelentést készítjük. A véleményemet nem fogom kifejezni most az összes témával kapcsolatban, de egyes álláspontokat azért kiemelnék. Az első az, hogy teljes mértékben támogatom, hogy az EU a lehető legtöbb nemzetközi szervezetben képviseltesse magát. Sőt, mi több azt is támogatom, hogy az eurozóna a nemzetközi valuta alapban rendelkezzen egy egységes szerepvállalással, egy helyjel ez nagyon fontos a multipoláris világban. Ami pedig a valutárfolyamokat illeti, támogatom azokat, akik szerint egy új monetáris rendszerre van szükség, illetve a különleges lehívási jogok szerepét is kiemelném ebben az esetben. Azt hiszem, hogy világosabban ki kell emelnünk, hogy egyes országok, mint például Kína, milyen valutadömpinget valósítanak meg racionális, észszerű ösztönzőket kell a feltörekvő gazdaságok körében felajánlanunk. Azt gondolom, hogy a központi bankok igazgató tanácsa, központi igazgató tanácsa talán egy nagyon jó megoldás lenne, ezért DAF úr módosító indítványát támogatom. Ami pedig a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adót illeti, azt hiszem, hogy nagyon hasznos lenne az államadósági szintek csökkentésére ez. De ezt csak akkor támogatom, hogyha ezt az adót globális szinten vezetik be. Ebben az értelemben pedig osztom a múlt héten kifejezett aggályokat, Drági úr aggájait ebben a témában teljes mértékben osztom. De ahogy korábban is elmondtam vitákban, nem fogom támogatni ezt a pénzügyi tranzakciós adót, hogyha az csak európai szinten vezetik be. Úgy gondolom, hogy ez a kívánt eredményeket nem fogja elérni, és a tőke pedig elhagyna Európát ez az álláspontom. Szerintem erről a kérdésről beszélnünk kell a jelentésben, mert ez az egyik legfontosabb kérdés, amelyel foglalkoznunk kell. És szeretném támogatni azt, hogy egy közös, koordinált pénzügyi keret jöjjön létre az EU és az USA között. Nagyon köszönöm. Elnök úr mikrofonnál. Köszönöm szépen. Lambert úr parancsoljon. Merci, monsieur le président. Thank you uh, to the rapporteur. Köszönöm szépen a jelentéskészítőnek, és uh, köszönöm szépen a kedves szavait is, mert hogyha azt mondja, hogy nem értünk egyet, akkor abban biztos lehetek. Nem hiszem, uh, úgy gondolom, hogy sokkal különbségünk uh, még nem hiszünk abban, hogy a kereskedelem önmagában az, ami a világgazdaságát fenntarthatóvá teszi, vagy akár fenntarthatóvá teszi ennek a bolygónak az életképességét. Nem vagyok támogatója a korlátozásoknak csak azért, hogy legyenek korlátozások, nem hiszem, hogy ennek van bármilyen jó oldala, de azt sem hiszem, hogy a szigorú szabályok nélküli kereskedelem az, amire szükségünk van. Kell a kereskedelem, de kellenek szabályok is, mert tudjuk azt most már, hogy a piacok nem veszik figyelembe az externáliákat, és ezek tönkretehetik a, az életkörülményeket, legyenek azok szociális vagy környezetvédelmi körülmények. a, várom a kompromisszumos módosítóit, már más alkalommal is dolgoztam önnel együtt, és tudom, hogy néha előfordul az, hogy hasonlóképpen gondolkodunk. Szeretném hangsúlyozni azt, és támogatom azt, amit az egységes európai hangról mondtak a globális gazdaságirányítás kapcsán, de szeretném elmondani azt is, hogy mik az aggájaink a globális gazdaságirányítás kapcsán. Tudjuk, hogy erre szükség van, de tudjuk, hogy még messze állunk ettől. És ami igazán aggaszt engem, az az, hogy ahogy Ramon is elmondta a, az FTT kapcsán, hogy itt nem csak egy globális játékteret szeretnénk, ez nem kötődik feltétlenül az FTT-hez. Az FTT-hez A gazdaság történet alapján, ami tulajdonképpen a Bretton Woods rendszerrel kezdődött, néha azt láttuk, hogy nem várjuk meg a gazdasági, globális gazdasági irányítást, hanem van egyfajta hajlandó koalíciója, és hát mi, le, mi más az Európai Unió, mint a hajlandók koalíciója, akik tesznek valamit, akik mások nem tesznek. Számos esetben elveszük a szuverenitást annak érdekében, hogy amit mi, amiről mi úgy gondoljuk, hogy megfelel a közös érdeknek, azt megtegyük. Úgy gondolom, hogy egyrésztről a gazdas, globális gazdaság irányítás szükségszerű, de nem szabad abba az illúzióba ringatni magunkat, hogy hamarosan elérjük ezt. Láthatjuk ezt, hogy mennyire nehéz a helyzet a Doha tárgyalások kapcsán, a WTO kapcsán, azt is látjuk, hogy a G20 hát azt kell mondjam, hogy egy üres kagylóhéj, de igazi politikai konszenzus az nem igazán jött létre. Az USA-nak vannak mennyiségi könnyítései akkor, amikor a kínaiaknak van költségvetési kiadásuk, tehát különböző dolgot tesznek az európaiak is, és a G20 csak annyit tesz, hogy beszélnek egymással, nem értünk egyet, és mindenki azt csinál, amit akar a világ különböző táján. Tehát lássuk be, hogy a G20 nem helyettesítheti az igazi globális gazdasági irányítást, ez nem helyettesítheti azt, amit teszünk mi az EU integrációján belül. Mi azonban nem várunk a globális gazdasági iránytást, ami előre szeretnénk mozdulni itt az EU-ban. Szeretném még hangsúlyozni az cikkek árainak volatilitását, ezt mi mindig láthatjuk. Láthatjuk, hogy most Európában volt asszály, és az árucikkek, főként az élelmiszer cikkek ára sérülékeny, főként a fejlődő országokban, és úgy gondolom, hogy biztosítani kell azt is, hogy foglalkozunk a világ legszegényeibeinek kérdésével is, mert a globális gazdaságirányításnak figyelembe kell venni ezen országok igényeit is, nem csak a fejlett világ elvárásait. Valamit tennünk kell a tőkeáramlás kapcsán is. Nem mondom azt, hogy vissza kell térni a nemzeti tőkepiacokhoz, csak azt mondom, hogy láthattuk azt, hogy mi volt a kapcsolatok szintje és a nyitottság szintje a tőkáramlás kapcsán, és hogy ez milyen fajta sérülékenységet okoz a teljes rendszerben. És ez komoly dolog. Nem igazán emlékszem már arra, hogy hogyan mondjuk ezt angolul, de, de volt egyfajta elvállás, de például egy hajón belül vannak ilyenfajta elválasztások, ilyenfajta kabinok. Most azonban ezek teljesen megnyíltak. Egyetlen egy kis lyukra van szükség, és az egész hajó el fog süllyedni. Tehát sokkal inkább víz szigeteltebb ilyen kabinokra van szükség annak érdekében, hogy ez ne történjen meg. Valamit tenni kell a tőke áramlással kapcsolatban is. Ma délelőtt találkoztunk a bermudai miniszterelnökkel, és a, be kell valljam, ez egy vicc volt, bár nem voltam egyáltalán vicces kedvemben ma reggel, de valaki, hogy azt mondja, hogy jöjjenek el Bermudára, mert nálunk valóban világszintű pénzügyi szektor van, hát nem tudom, azért kell valami másnak is lennie ott, és a liberálisok felé fordulok, hogy tényleg komolyan gondolják azt, hogy csökkenteni kell az adózási nyomást, akkor egyet kell érteniük eh, velünk abban, hogy az adó csalást kell elkerülni elsősorban, mert hogyha befizetik rendesen az adókat, akkor nem kell növelni az adókat. 300 milliárd eh, eh, az adócsalás mértéke Európában, és sokan használják az EU-n kívüli adóparadicsomokat, vagy akár az EU-n belüli adóparadicsomokat is, és a 0%-os adócsalást nem fogjuk sohasem elérni, mert ez csak demokrácia ellenes eszközökkel elérhető, és ezzel a polgári szabadságokat sértenénk. De hogyha csökkenteni akarjuk az adócsalást, akkor sokkal fenntartatóbb költségvetésekre van szükség. Egyetértek sokakkal a módosítások kapcsán, és várom én is az érdekes vitákat. Remélhetőleg jó megállapodásra jutunk, vagy megállapodunk abban, hogy néhány pontban nem értünk egyet, ahogy általában az itt lenni szokott. Merci, Philippe. Köszönöm, Filip. Beresz asszony parancsolja. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentéstevőnknek is köszönöm. Elnézést, hogy nem voltam itt a beszámolója kezdetétől kezdve, de nagyon örülök, hogy a négy módosító javaslatomból e, kettőt támogatni tud, remélem, illetve nem igazán e, kételkedem azzal kapcsolatban, e, hogy melyikeket támogatja. Azt gondolom, hogy a 136-ost és a 161-est inkább, mint a másik kettőt. A négy módosítás azonban összefügg, nem azért, mert Pervans Berez különösen érdekli a, az ügynökségek, a hideminősítő ügynökségek, attól még nem kell ezekben az ördögöt látni. Úgy tűnik, hogy világszinten az informatika korában, amikor is a legkifinomultabb technológiák valósulnak meg, miközben holnap elküldünk egy ajánlott levelet Bermudára például, vagy interneten rendelünk egy Tájvánban gyártott terméket, előfordulhat, hogy látjuk, óráról órára követni tudjuk ennek a e, terméknek az előállítását, e, vagy a terméknek a szállítását, mikor adtam le a rendelést, mikor e, csomagolták, mikor adták föl, mikor tették hajóra, stb. A, a tőkeáramlással kapcsolatban azonban semmi ilyen követést nem látunk, pedig az informatika ezt lehetővé tenni. Ott látszik, hogy az Egyesült Államokban A Dodd-Frank csomaggal kapcsolatban van néhány javaslat ennek a helyzetnek a javításával, javítására vonatkozóan a tőke mozgások monitorozásáról. Ami például a vállalatok jogait illeti, a, a részvényeseket illeti, őnekik az érdekeiket is figyelembe kell venni ennek során. Az, az amerikaiakat tehát foglalkoztatja ez a kérdés a világ tőke áramlásának a nyomon követhetősége, ami kifejezetten hasznos lehet. Európaiak vagyunk, úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ne ugyan abba, nehogy ugyan abban nehéz helyzetbe kerüljünk, mint amelyben már korábban is kerültünk. Tegyük föl, hogy valaki nemzeti szinten a világ egyik országában nemzeti szinten elindít egy folyamatot, és ez globális problémákat vethet be, vethet fel. Ez a nyomon követhetőséggel kapcsolatban pontosan így van. Ami a globális nyomon követhetőséget illeti, pontosan ez a helyzet. Ezen a területen úgy néz ki, hogyha az amerikaiak nem szállnak fel gyorsan a vonatra, akkor az amerikaiak fognak előre haladni, és az amerikaiak fogják ezt a tőkemozgások nyomon követhetőségének a rendszerét kialakítani, és mire mi fölébredünk, annak az készen lesz, ennek vége lesz, és vagy ahhoz csatlakozunk, vagy pedig nem csinálunk semmit, teljesen kimaradunk. Ezért nyújtottam be a 161-es módosító javaslatomat, és ezért örülnék annak, hogyha ezt támogatni tudná. A második megjegyzésem a 37-es, illetve a 77-es módosításra vonatkozik. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy senkit nem érdekel ez a téma. Az emberek azt gondolják, hogy ez túlságosan részletekbe megy, azok, akik konkrét munkába kezdtek, és akik privatizálták azt, ami közjó kellene, hogy legyen, mégpedig az információt, ezek nem mások, mint a, az ügynökségek, a hitelminősítő ügynökségek. És ezért fontos az, hogy ugyan meg lehet változtatni a, meg, a megfogalmazást, de szerintem a hitelminősítők szerepe itt kifejezetten fontos. És ezt meg kell e, említenünk, és a két dolog kiegészíti egymást. Amit kollégám mondott, azzal kapcsolatban fölhívnám a figyelmüket bizonyos következtetésekre, amelyeket elfogadtunk a KRIZ szakbizottságban. Ugyanis nagyon különböző dolgokról van itt szó. Még akkor is, hogyha nem lesznek meg egyik napról a másikra a globális kormányzás eszközei a kezükben. Mégis azt gondolom, hogy egy olyan globális kormányzásra van szükség, eh, amelyben eh, figyelembe vesszük a G20-ak szerepét, nem akarok túlságosan kitérni erre, mert a kollégám erről már beszélt. Nos, ah, ahhoz, hogy a globális gazdasági kormányzásnak ezt a eh, kezdeti állapotán ezen túllépjünk, a e, G20-aknak nagy szerepet kell e, tulajdonítani, és az pénzügyi intézményeknek nem csak az IMF-nek, hanem az ENSZ keretében lévő intézményeknek is. És ez pontosan egy olyan e, pont, amelyben elég messze lehet előrelépni, ezt a krízbizottság bizottság is említette. Ami pedig a válságbizottság jelentését illeti, abban azt mondjuk, hogy a felügyeleti szervek nem elégedhetnek meg azzal, hogy a pénzügyi piacok visszatérnek a stabilitási helyzetbe, de hanem a makrogazdasági stabilitást meg kell őrizni. Hogyha tehát Hogyha tehát megint a stabilitás veszélybe kerülhet bizonyos tőkemozgások miatt, akkor meg kell kongatni a vészharangot. Az utolsó és harmadik megjegyzésem, sajnos nincs nálam itt az összes módosító javaslat, de azt hiszem, hogy nem egyszerű a egyetemes gazdasági kormányzásról beszélni, anélkül, hogy beszélnénk azokról az intézményekről, amelyek vagy az önszabályozásból, vagy pedig a magán szférából merülnek fel. Itt a az ISZP-re gondolok, illetve a Bázeli bizottságra. Azt hiszem, hogy az állásfoglalásunk végleges szövegében ezeket a témákat is fel kell vetnünk, hiszen ezek is a globális gazdasági kormányzás részét képezik. Köszönöm. Merci. Köszönöm, Pervas. Ivo Strategy, please. Kérem. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Köszönöm, elnök úr. Én nem árnyék jelentéstevő vagyok, de kollégám kért fel Said Kamal, hogy beszéljek a nevében, máshol van most elfoglaltsága, úgyhogy nagy öröm számomra, hogy ezt megtehetem. Először is az ECRS képviselők nevében szeretnék köszönetet mondani önnek a kemény munkáért, és személyes meglátásom az, hogy nagy örömömre szolgál, hogy egy ilyen érzékeny jelentést ilyen észszerű és okos kezekbe került. Úgyhogy nagy örömömre szolgál, hogy önnel együttműködhetek. Először is egyetértünk a jelentéstevővel abban, hogy megtehetjük, sőt meg is kell tennünk, hogy a nemzetközi valutalapot jobban kihasználjuk, amely egy olyan nemzetközi intézmény, amely rendelkezik alapszabályjal és megfelelő intézményi háttérrel. Azonban elég óvatosak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy ne valósuljon meg túlszabályozás. De hallgattam önt a mai ülés elején, és azt hiszem, hogy abban egyetértünk, legalábbis nagyon közeli álláspontot képviselünk ezzel a ponttal kapcsolatban. Hagy ismételjem el, hogy az USA és az EU együtt a globális kereskedelem 40%-át teszik ki, illetve a globális GDP körülbelül 50%-át. Ez nagyon fontos, figyelembe kell ezt vennünk, és valamennyi rendelkezésre álló és a rendelkezésre álló, illetve a meglévő szóra szeretnék központosítani, tehát az együtt, meglévő együttműködést kell erősítenünk. Bátorítanunk kell a nemzetközi szervezeteket, mint például az IMF és a G20-ak, olyan gazdaságokat kell példaként állítanunk magunk elé, ahol nagyon fegyelmezett költekezés, illetve gazdaságpolitika folyt. És nem lesz meglepetés, ugyanis eléggé szkeptikusak vagyunk, és nagyon óvatosak a nemzetközi pénzügyi tranzakcióra kivetendő adókkal kapcsolatban, illetve egyéb adókkal. Tehát itt nagyon óvatosnak kell lennünk és nem fogunk semmit támogatni, ami ezekre az elemekre vonatkozik. Úgyhogy ezeket szerettem volna felvetni, és még egyszer nagyon köszönöm a kemény munkát, Gunnar. Köszönöm szépen, Krute úr következik. Köszönöm szépen. Én sem vagyok ennyi jelentéstevő, Miguel Portás a frakciónk részéről, azonban ő már nem tud itt lenni, ezért néhány feljegyzést tett, és arra kért, hogy ezeket mondjam el. Meg is teszem ezt, angolul írtam meg a feljegyzéseket, ezért angolul fogom ezért elmondani, majd utána elmondom a saját megjegyzéseimet. És azzal kezdem, amit Miguel felírt nekem. Úgy gond, ö, ö, gondolja, hogy a versenyképesség hiánya okozza a hiányokat, azonban mi úgy gondoljuk, hogy a versenyképesség a gazdasághoz kötődik. A versenyképesség hiánya az együttműködés hiányát is jelenti. Gunnar azt is leírta, hogy a szabad kereskedelem a feltétele a megfelelő fejlődésnek. Úgy gondoljuk, hogy a szabad kereskedelem a protekcionizmust jelenti a gazdagok, szá, gazdagok számára. Oda importálják az árukat, ahol nagyobbak a, az előnyök. A, az igazságos kereskedelem a lényeg, azokat támogatjuk így, akiket támogatni kell, ez nem protekcionista, megpróbálja elérni a megfelelő koordinációt a, a világon. Ezzel le lehet küzdeni az alacsony bér alapú versenyt, illetve az adókerülést is. Gunnar az IMF-re szeretné átvinni a gazdaság irányítást. Ő kritizálja a G8-ban, a G20-ban a demokrácia hiányát, Azonban az így létrehozandó intézmények sem megfelelőek. A koordináció szót az ENSZ, illetve a gazdasági tanácsának kapcsán kellene használni. A regionalizációról vagy globalizációról is beszélnek, amelyel megfelelő megalapodásokat lehetne létrehozni a környezetvédelmi, szociális és gazdasági indikátorok kapcsán. Ezek voltak tehát Miguel Portás megjegyzései. Én jó magam csak arra utalnék, hogy nekem nagyon fontos az, hogy a 69-es általán benyújtott módosított elfogadják. Itt a spekulációkról van szó az élelmiszerek, illetve a nyersanyagok kapcsán. Ezt már említették, szeretném hangsúlyozni azt, hogy ennek kapcsán kompromisszumot szeretnék elérni, amely legalábbis többséget kap itt az Európai Parlamentben. Ez egy olyan téma, amely a sajtóban egyre inkább fontosabbá válik. Az elmúlt beszélgetésünk során Michel Barnier-val is szóba került ez. Szerintem itt az ideje annak, hogy ezzel foglalkozzunk, és üdvözölném azt, hogyha itt valóban egy megfelelő kompromisszumot tudnánk kidolgozni. Köszönöm szépen Klute úrnak, most a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértünk a legtöbb policy javaslattal, amelyet a jelentéstevő fogalmazott meg, de mégis tisztáznom kell a jelentés legfőbb üzeneteit. Gunnar Hök már különbséget tett a tartalom és az intézményi kérdések között. Ami a tartalmat illeti, a bizottság részt vesz a kormányzásról szóló vitáról a különböző fórumokon, a javuló kormányzó, gazdasági kormányzással kapcsolatban. Global spillovers and to move towards a cooperative a globális spilloverek és a, az, az együttműködés értelmében igyekszünk a szerepünknek megfelelni, és egy megfelelő végrehajtási mechanizmust megvalósítani. A globális végrehajtási felügyelet mind a G20-ak, mind pedig az IMF szintjén elengedhetetlenül fontos. Ami a globális tőke áramlásokat illeti, ez is téma a G20-ak fórumán, és a tőkeáramlás menedzsmentjével kapcsolatban folytatnunk kell a vitát erről, és megfelelő iránymutatásokat kell elfogadnunk ezzel kapcsolatban. Azt gondoljuk, hogy a legfontosabb, az elsődleges tőke mozgási eszközök a makrogazdaság és prudens politikák kell, hogy legyenek. Ami a monetáris valuta rendszer fontos szerepét illeti, a több pólusú rendszer és a kockázat elemzési eszközök rendkívül fontosak, és ezzel szeretném fölvetni a G20-ak szerepét hiszen ez a véleménytervezetben is eh, szerepel. Perez asszony említette a G20 és az, N, és az ENSZ közötti kapcsolatot. Az ENSZ-ben a 65-94-es eh, határozat alapján megkezdődött a vita, és nagyobb láthatóságra, láthatóságra van szükség. Az ENSZ Santiago de Chile-ben tartott egy szemináriumot, tart egy szemináriumot augusztusban, az ENSZ szerepe a globális kormányzásban címmel. Ami az intézmények kérdéseket illeti, hadd koncentráljak az Európai Bizottság hozzájárulásának, hozzájárulására a, erre a vitához, ehhez a vitához. Az Európai Uniós külső képviselet egyhangú fellépése nagyon fontos. Nyilván tudják, hogy az LKB csak megfigyelő az IMF-ben, és nem igazán optimális a helyzet, de összességében nagyon fontos ez számunkra, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lépésével az átmeneti időszak nem hozott javulást az, az EU külső képviseletében, sőt, inkább a státuszkót tartja meg. Rén biztos fölvetette június 6-án a beszédében azt, hogy az Európai Bizottságnak a célja az, hogy az Európai Unió egy egységes szavazati helyet kapjon globális intézményekben, mint az IMF. Azt gondolom, hogy legislatív terminusokban beszélve a parlamentnek és a tanácsnak miközben a makrogazdasági felügyeleti szervek átdolgozásával, feldolgozásával foglalkozik, egyéb témákat is föl kell vetnie. Ez összefügg a belső, az Európai Unió belső illetékesség eloszlásával is, és és a Lisszaboni szerződés 17-es cikkének megfelelő Európai Uniós Egységes Külső Képviselet is ezek, ezen keresztül megvalósítható. Készek vagyunk együttműködni a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel, illetve a szakbizottsággal. Különösen az ECON meghallgatását várjuk június 27-én a globális gazdasági kormányzásról hogyha további importra van szükségük, akkor ezt szívesen megadjuk. Köszönöm. Thank you now. I give the floor again. Köszönöm szépen, akkor most visszaadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a különböző véleményeket. Két általános gondolatot fogalmaznék meg. Nagyon fontosnak tartom, hogy megvitatjuk hogy mit szeretnénk ebből a folyamatból eredményként elérni. Tehát, hogy a globális kormányzás hova vezessen. Ugyanis nagyon gyakran, amikor a globális kormányzásról beszélünk, az az érzésem, hogy egyes kollégák egyfajta világ kormányzásról beszélnek, egy világkormányról, de hát ez lehetetlen. Nem szabad a lehetőségeket elveszítenünk, amelyekkel befolyással tudunk élni. Nagyon fontos látni, hogy mit tudunk elérni globális szinten, mi a megvalósítható. A második téma pedig, hogy néha, amikor a globális gazdaságról beszélünk, akkor az az érzésem, hogy egyes kollégák úgy látják ezt, mintha egy katasztrófa lenne. De hát erről szó nincs. A globális gazdaság rendkívüli változáson ment keresztül, mégpedig pozitív változáson, és ezt már a korábbiakban is említettem. A problémák egy része az az, hogy nagyon gyors átalakulás valósult meg a struktúrában, mert Nemrégiben a globális gazdaság még az USA és Nyugat-Európa volt. Nagyon sok globális intézményünk ezen alapul. Például, hogyha az IMF-et nézzük, vagy a Világbankot, a Világbankot például Amerika vezeti, az IMF-et meg Európa. Ez volt eddig a minta. De most már más idők érkeztek el, ez általánosságban jó dolog, de új kihívást is jelent számunkra. Szerintem ezzel foglalkoznunk kell. Szeklón úr felvetette, hogy mit kell tennünk, illetve hogy mit tehetünk a globális kormányzás eszközével annak érdekében, hogy megakadályozzuk a globális pénzügyi válságot, egy újabb globális pénzügyi válságot. Amikor pedig arról beszélünk, hogy milyen problémákkal foglalkozunk, azt hiszem, hogy a világgazdaságban felhalmozott többlet nagyon sokszor a deficit eredményeként jön létre. És ezt pedig a nemzeti politika okozza elsősorban, nem mindig, de nagyon gyakran, hogyha megnézzük az amerikai gazdaságot például. Természetesen nagyon sokáig egyfajta laza monetáris politika jellemezte őket. Aztán ott van a másik oldalról a kínai gazdaság töblete. Ezek mind-mind összekapcsolódnak. Számomra nagyon fontos, hogy a globális kormányzásnál egyfajta szabálykeretet hozzunk létre, hogy befolyással legyünk a világgazdaság más részeire, aztán pedig ott van a valutaárfolyam kérdése, és természetesen az államháztartás deficitje. Ez ez is befolyással van más tényezőkre, hogyan tudjuk. Ezek az egyes alapkérdések, és szerintem ezekkel fog, kellene foglalkoznunk, nem pedig másokkal. Aztán pedig ott van a különböző intézményekkel kapcsolatos vita. Ha tisztességesek akarunk lenni, valamennyi intézmény, legyen az formális vagy informális, rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal egyaránt. Az ENSZ-t is megemlítették. Én nem hiszem, hogy a gazdasági globális kormányzás tekintetében ez a megfelelő keret. attól tartok, hogy az ENSZ Emberi Jogi Bizottságához hasonló intézmény jönne létre a gazdaság tekintetében, és az pedig egy katasztrófa lenne. Szerintem az IMF lehet egy megfelelő intézmény ebben az esetben, azonban meg kell vitatnunk, hogy hogyan használhatjuk a jelenlegi struktúrát. A G20 is nagyon fontos, a benne lévő gazdaságok fontossága miatt, de emlékeznünk kell, hogy ez nyilván egy nagyon önkényes válogatása az országoknak. Például Svédország és Málta nem tagjai a G20-aknak, de nem ez az egyetlen probléma. Egyes gazdaságok ott is lehetnének, illetve egyes gazdaságok, amelyek benn vannak, inkább ki kellene kerülniük. miért kellene a fontos gazdaságokat oda bevenni csak azért, mert azok nagy gazdaságok vagy nagy gazdaságok voltak? A feltörekvő vagy már feltörekedett gazdaságok is benne lehetnének. Vagy miért nem lehetne mondjuk olyan gazdaságokra összpontosítani, amelyeket jól igazgatnak, jól vezetnek? Tehát ez egy kis utalás azokra a problémákra, amelyeket nagyon gyakran elkerülünk, és nem vitatjuk meg azokat. Hát szerintem a G20-ak egy olyan szervezet, amelynek fontosságával foglalkoznunk kell. Ami pedig a, az adóparadicsomokat illet, illetve egyéb kérdéseket, vagy a tőkekövetelményeket és egyéb kérdéseket. Ha egyfajta szimbiózist tudunk találni a G20-ak, az IMF és talán valami más klaszter között, szerintem ez egy olyan érték lehet, amelyre törekednünk kell. Nem hiszem, hogy sikeresek leszünk, hogyha csak szabályozásra törek, törekszünk. Csak akkor leszünk sikeresek, hogyha a globális gazdaságnak valamilyen keretet biztosítunk. Szeretnék köszönetet mondani a véleményekért. Köszönöm a szakbizottság elnökségének, hogy végre levezettük ezt a vitát, lefolytattuk ezt a vitát. Nagyon köszönöm tehát. Elnök úr mikrofon nélkül. Elnök úr mikrofon nélkül. Elnök úr mikrofon nélkül. Elmondanám akkor még egyszer, hogy június 27-én, hétfő délután, 4 órától egy meghallgatásunk lesz erről a témáról, a meghívottakkal. Szeptember 19-én szavazunk, és októberi első plenárison fogunk szavazni. Hogyha egyetértenek, akkor ezt a napirendi pontot le is zárnám, és az egyéb napirendi pontok alatt nincsen semmi felvetés, ha jól látom, akkor a következő ülésünk június 27-e hétfő, ahogyan már mondtam, és most berekeztem az ülést.